rendben volt, de köszönöm a javaslatát. Most pedig a szavazásokra térünk át. A tájékoztatásom szerint írásos nyilatkozat Geringer, Odenburg, Meyer, Tremopulos, Wilström, Zasada részéről mégpedig a famagusztai térség visszaadása legitim lakóinak. Szaszada az úrnak adom meg a szót egy percben e témában. Elnök úr, kedves kollégák! Európában van egy olyan hely az Európai Unió területén, Ciprusról van szó, amelyet szöges drót vesz körül. Nagyon sok elhagyott otthon van, templomok, iskolák, óvodák, sportpályák, játszóterek. A lakók arról álmodnak, hogy majd egy nap vissza tudnak térni arra a helyre, ahol felnőttek. Ahhoz, hogy ez az álom valóra válhasson, nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség támogassa őket, főként az Európai Parlament támogassa ezt az óhajt. Ahhoz, hogy segítsünk nevemben és a kollégáim nevében a 42-es írásos nyilatkozatot tettük, és ez mindenek előtt a Famagusta lakói nevében, a gyermekek, az unokák nevében szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Tudom, hogy ez az üzenet az Európai Bizottságot, a tagállamokat motiválni fogja, az ensz és nevezetesen a török kormányt is azért, hogy szorosabban működjenek együtt, és további lépéseket tegyenek e téren. Köszönöm. Köszönöm.